rendelkezésre álló idő egy óra. Az első vita témája Dél-Afrika, sztrájkoló bányászok lemészárlása. Az első felszólaló The Kaiser asszony egy percben. Merci, monsieur le... Köszönöm elnök úr a szót. Nem tragédia történt, hanem mészárlás. Ezért akartam ezt a címet meghagyni, mert